all'ordine dei lavori. Most pedig következnek a napirendi pontjaink. Az elnökök értekezete által június 11-én a 149-es cikk értelmében elfogadott plenáris napirendet elfogadtuk. A júri szakbizottság két jelentést fogadott el a parlamenti mentelmi joggal kapcsolatban. A 90 a Ferreira jelentés illetve ziafka képviselők a nyolcas bekezdés értelmében fogjuk ezt elfogadni a mai szavazás alkalmával. Ami pedig a tanács nyilatkozatait, illetve a bizottság nyilatkozatait illeti, az 2015. június 25-26-ai európai csúcsal kapcsolatban azt kérték a frakciók, a zöld frakció, hogy egy mély, méreható vitát folytassunk. Ez azt jelenti, hogy a zöldek azt kérik, hogy ne csak a frakcióvezetők szólalhassanak fel, hanem rendes vitát folytassunk a többi parlamenti képviselő bevonásával. Éppen ezért a szóbeli kérdések a stabilitási és növekedési paktummal kapcsolatos szóbeli kérdést 20 óra 30 utára fogjuk halasztani, ezt a zöldek javaslatának értelmében fogadtuk el. Most pedig Philip Lambertsnek adom meg a szót, hogy fogalmazza meg a kérést szeretném mutatni a javaslatunkat. Érvelésünk egyszerű, tudjuk azt, hogy az Európai Unió, illetve az Eurózóna döntő momentumokat él meg jövője szempontjából, és egy ilyen témásnál eh, kérjük ezt a beruházási eh, terv elfogadása, a gazdasági kormányzásról való, a bereszélentésről eh, való vita, ezeket szükségesét teszik, Tudom, hogy Weber úr néha a túlkevés témánk van Brüsszelben, de most pontosan az ellenkező igaz. Nagyon fontos, hogy ezekben a fontos órákban megfelelő szerepet töltsünk be, és megfelelő vitákat folytassunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zimmer képviselő kérte a szót a javaslat támogatásának értelmében. Zimmer képviselője a szó. Köszönöm szépen. Frakcióm nevében a Philip Lambert által a zöldek nevében beterjesztett kérelmet szeretném támogatni. Szerintem fontos, hogy tekintettel a jelenlegi eszmecserére, illetve arra helyzetre, amelyben vagyunk, a parlamenti vitát ne szorítsuk egy olyan vitára, ne korlátozok egy olyan vitára, amelyet csak a frakciók szószólói folytatnak, különös tekintettel a görögországi helyzetre több időre van szükség, több felszólalási időre is szükség van, és a demokrácia megerősítését szolgálná, és magunk felé is egy jelzés lenne, hogy a többi képviselőnek is lenne lehetősége, hogy nyilatkozzon erről a témáról. Kontrola. Esetleg bárki Lambert képviselő javaslata ellen szeretne felszólalni? Nessuno. Úgy tűnik senki. Senki sem kér szót? Akkor most szavazunk Lambert úr javaslatáról, amennyiben ezt elfogadjuk, akkor hosszú vitát fogunk folytatni, hosszabb vitát fogunk folytatni. Amennyiben ezt elfogadjuk, akkor hosszabb és mélyelhatóbb vitát fogunk folytatni, és a szóbeli kérdések 20 óra 30-ra fognak halasztódni. Amennyiben nem, nem támogatják Lamberts úr javaslatát, akkor csak a frakcióvezetők fognak felszólalni a vita során. Ki az, aki Lamberts képviselőt támogatja ebben? Chi è contro? Ellene. Chi si astiene? Tartózkodók. Chiaramente ez egyértelműen elutasítva ez a javaslat. Eh, il risultato è palese. Teljesen egyértelmű, hogy ha akarják, akkor leellenőrizhetjük, de hát evidens, teljesen egyértelmű a helyzet. Megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti? Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. La proposta è... Elutasítva. L'ordine del giorno quindi... Akkor most a mostani szavazás után a napi rend az eredeti formájában maradt fenn, és következik az első napi rend